Az jogi aktusok aláírása eh, az elnök szerdán kilenc aktust eh, fog el, eh, aláírni, amelyeket a rendes eljárási szabályzatnak megfelelően fogadtak el, a, ezt a 78-as cikkének megfelelően. Az ezen ülés jegyzőkönyvében találják majd meg.